jogi aktust írok alá, a rendes jogalkotói eljárás keretében elfogadva. A mai jegyzőkönyvben találhatják meg a jogi aktusok címét. Most pedig